Uh, good afternoon everybody, and uh, very warm... Jó napot kívánok mindenkinek, és uh, szeretettel üdvözlöm Önöket a meghallgatáson. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Rengeteg hely van, úgyhogy a vendégek is le tudnak mind ülni. Mindenkit üdvözlök. Ezt az ülést egyébként az interneten is közvetítik, és szeretném üdvözölni az interneten minket követő olvasókat is, akik nyilván nagyon érdeklődnek a téma iránt, a motorkerékpáros közösség sok aktív tagja követi az ülést, nyitott módon szeretnénk párbeszédet folytatni, ez a célja az ilyen közmeghallgatásoknak, nyilvános meghallgatásoknak. Szeretném elmondani, hogy van egy webcímünk is, nyilván megtalálták, a websájtunkat van egy e-mail cím is, úgyhogy amennyiben a Wim van den Kemp úrhoz szeretnének eljuttatni észrevételeket, aki a jelentéskészítőnk, használhatják ezt az e-mail címet, illetve a rendszeres hírlevelünkhez is van egy link, és arra is feliratkozhatnak Hmm. gondolom, hogy hasznos lesz majd mindenki számára ez a nyilvános meghallgatás. Most vágjunk bele a munkába. Mindenki megkapta a programot, illetve bizonyos fóliákat, szlájdokat is tartalmaz a dosszié én nem fogom az összes előadónak az életvetet felolvasni, viszont bemutatom majd őket, ahogy zajlik a meghallgatás. A célja a meghallgatásnak az, hogy megbeszéljük az Európai Bizottság javaslatát, a szabályok megreformálására tett javaslatát, a két vagy három kerekű járművek, valamint a négy kerekű motokpárok típusú egy és piacának felügyeletet témájában a bizottság és a 27 tagállam kormánya közös illetékességben jár el. Van tehát ez a bizottsági javaslat, és a bizottság munkatársait is meg fogjuk hallgatni. Filip Jean urat üdvözöljük, aki az automotív részleg vezetője az Európai Bizottságnál, ő is alkalmat kap, hogy előadást tartson, akár csak a kollégái, akik hozzászólhatnak majd ehhez a meghallgatáshoz. A szakbizottság által kijelölt készítő rendezi majd össze az ajánlásokat. Wim van den Kampúról van szó, aki itt a balomon ül, ő be fog mutatkozni, és a javaslatról később beszél majd. Tehát szeretnénk felvázolni a kilátásokat szakértők segítségével a javaslat által felvetett különböző kérdésekben. Természetesen az Európai Bizottság megvizsgálta a jelenlegi rendszert, és a biztonság területén a környezetvédelmi aspektusok, környezetvédelmi jármű teljesítmény kapcsán eszközlendő módosításokkal foglalkozott ami az időzítést, a menetrendet illeti, természetesen a gyártók is hozzászólnak ez a vitához, illetve az alkatrész hálózatok érdeke is érintett. Tehát nagyon sokféle érdek vetődik fel 18 óra 30-ig van időnk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és most szeretném felkérni Vandekamp urat, aki nagyon keményen dolgozott a jelentésen, hogy mondja el, hogy jelenleg mi a helyzete ennek a javaslatnak. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Egy kis előadást is előkészítettem ma délutánra, szép nevet választottam neki, State of Play, vagyis a jelenlegi helyzet áttekintése. Néhány előzetes észrevételt engedjenek meg talán. Mindenek előtt talán ismerik a határidőket, A menetrendet módosítanom kellett. Ez az eljárás ugyanis kötődik a mezőgazdasági gépekre illetve az erdészeti gépekre vonatkozó szabályozás határidejéhez, elfogadásához késedelmet szenvedett ez a munka, ugyanis a miniszterek tanácsa ugyan olyan ritmusban kívánja a különböző területeket szabályozni. A mezőgazdasági gépek, erdészeti gépek, motorkerékpárok, robogók. a tényleges menetrendről számolnék be a bizottság javaslat alapján. Azt állapíthatjuk meg, hogy van itt néhány probléma, illetve kihívásnak is nevezhetnénk. Továbbra is a mezőgazdaság és egyeszeti gépek rendeletével kapcsolatosak ezek a problémák. Az ABS-ről lesz szó, megállapíthatom, hogy a helyi kezdeményezések nagy támogatást élveznek. A mikéntről fogunk beszélni, a kibocsátás csökkentés is nagy támogatást élvez, euró 5, euró 4, euró 5, euró 6, csak meg kell vizsgálni, hogy milyen átmeneti időszakok lesznek, felkészülhessenek eh, az érintett ágazatok, az OBD, vagyis a diagnosztikai eszközök is szerepelnek a javaslatban, elég bonyolult a dolog, a határidők is összetett képet mutatnak egyszerűsíteni kellene a terveket, legalábbis a határidők tekintetében, végül pedig eh, a az alkalmazási rendelkezésekről lesz szó. A harmadik szlájdon arról van szó, hogy mire fog vonatkozni ez a szabályozás a terepjáró járművekről továbbra is szó van, az ágazat egy csomó kérdést vetett fel a triál és enduro motorok pillanatnyilag mentességet élveznek, de sokak szerint rájuk is vonatkoznia kellene ennek a rendeletnek. Hát ennyit akartam mondani, lesz még mód ezekről vitát folytatni. Tisztelt elnök úr, van egy külön eset, az elektromos kerékpárok helyzete most meghatású kerékpárokkal kapcsolatban bizonytalanok vagyunk. Mit tegyünk? Mit kellene tenni? Mindenképpen van igény az innovációra, és mindenképpen javítani kell ennek a feltételeit. További fontos körülmény, a biztonság aspektusa, automatikus fényszóró bekapcsolás nagyon gyakran az az ellenvetése a motorosoknak, hogy ez a szabadságjogokat korlátozza az ABS-szel kapcsolatban is felvetődnek különböző vélemények, de az ABS-t többen támogatják, mint az APK-t. Országonként más a helyzet, az APK-val nem foglalkozik ez a javaslat. Ma délután csak az EBS-ről lesz szó, és a különböző határidőkről. Aztán elnök úr felhívnám a figyelmét a tuning cégekre. Ez egy külön szakma, egyesek ugye felszereli különböző dolgokkal a motorkerékpárjukat, és úgy gondolják, hogy szabadon lehet módosítani, módosítatni a járművüket, ezzel is foglalkozunk majd. Aztán elnök úr, az egész piac felügyeleti kérdés, van itt még elvégzendő munka, ez a téma most egyre jelentősebbé válik. tartalommal kell megtölteni az a célokat, elképzeléseket, a piac felügyeletet meg kell szilárdítani. Végül pedig a környezetvédelem kérdése, tisztelt elnök úr, óriási kihívást jelent, a kibocsátási elvárások világosak, már csak a határidőket kell pontosan meghatározni, illetve az átmeneti időszakokat. Végül pedig felvetődik az élet tartam kérdése, illetve annak a kérdése, hogy mennyi ideig kell a kibocsátási szabályoknak eleget tenni egy adott járműnek. Egyesek a kibocsátási számítás módját is felvetik, óránként, órára vetítve, vagy távolságra vetítve kell emérni a kibocsátást, aztán felvetődik a vizsgáztatás kérdése, realisták-e ezek a tesztek, ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen a bevezetőt hadd mondjam még egyszer el az előadóknak, hogy széles körben követik a vitát az interneten is, és a VTM, VMTC rövidítése mindenki érti. Fontos, hogy világosan fogalmazzunk amikor az európai követelményekről van szó. Köszönöm szépen Van de Kampurnak a bevezetőt. Három szekcióban fogunk dolgozni a kulcskérdések mentén, amelyekről Van a úr is beszélt. Először a biztonságról, aztán a környezetvédelmi tulajdonságokról, végül pedig a megvalósításról, ide tartozik a piacfelügyelet kérdése is. Minden egyes szekcióban két szakértő fog megszólalni, Mindegyikük 8 percet kap, és szigorúan be fogom ezt tartatni, 7 perc után kalapácsot fogok használni. Az első biztonsággal kapcsolatos szekcióban Luca Pescotto urat hallgatjuk meg, aki a Federación Internacional Automobil mobilitási igazgatója, ez a világ legnagyobb autós szervezete illetve gépjármű szövetsége, több százezer tagja van Európában. Aztán Patrice Asseldeft úr következik a holland motoros szövetségtől. Wim van de Kamp úr aktív tagja ennek a szövetségnek egyébként. Először Luca Pascotto úrnak adom meg a szót, tessék. Thank you, Chairman, and thank you for the... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy elmondhatom, mi a véleményünk, illetve milyen tapasztalataink vannak kik is a felhasználók, természetesen a motorosok, robogósok, általában felhasználónak nevezem majd őket átugorhatjuk ezt az összegzést. Kezdjük ezzel a szlájddal. Nagyon gyakran a úthasználók a felelősek a balesetekért, ez részben igaz, ugyanakkor hogyha biztonságos rendszer megközelítést alkalmazzuk, akkor bizony a járművön is, és az közúti infrastruktúrán is múlik a balesetek következménye. Ezt a koncepciót a, alkalmazzuk a két kerekű járművek használóira. A következő szlájdon látható, hogy e, hogyan fordulnak elő a és balesetek. Nagyon fontos a képzés minden úthasználó esetében Ugyanakkor nagyon fontos ugye a megfelelő közúti jelzések kihelyezése, az útkarbantartás, a technikai információk közlése, garantálni kell a technikai információhoz való hozzáférést a fogyasztók számára, és az is nagyon fontos, hogy jól működjenek a járművek az utolsó tényező pedig a technológia, a halálos balesetek akkor következnek be, amikor a rendszer valahol nem jól működik. Itt a sebesség és a balesetek súlyosságának összefüggése E, következik. E, talán ugorjunk át erre a szlájdra. Látható, hogy nem ugyanúgy vezetnek az emberek mindenhol Európában. Bal oldalon az olaszok, jobb oldalon a németek szerepelnek. Tehát mondjuk egy mediterráni illetve egy északi ország példája erős járműveket máshogyan használnak a bal oldalon inkább mindennapi használatban vannak, a jobb oldalon inkább szabadidős használatban. Hogyan határozhatjuk meg a nagy kockázatot jelentő csoportokat? A következő szlájdon a technológia által támasztott lehetőségekről van szó, különösen az ABS-ről. A motorkerékpáros szegmensben az ABS ígéretet jelent az Európai Klub illetve a német-osztrák-olasz klub által elvégezett tanulmányok szerint nagyobb a a fékezés alatt, és nyilvánvalóan csökken a féktávolság ABS használatakor így csökkenteni lehet a súlyos balesetek számát. Az ABS azonban nem jelent automatikusan biztonságot, nagyobb biztonságot csak akkor, hogyha megfelelően használják. Terminológiára is ki kell térni, az anti-lock braking systemről van szó, csak azt nevezhetjük ABS-nek, amely, haték, amely rendszer hatékonyan előzi meg a fék blokkolását. Az ABS pillanatnyilag csak a legmagasabb kategóriájú motorkerékpárok felszerelései között található meg. Nézzük meg az európai ABS piaci penetrációt. Lassú. A haladás, és láthatjuk, hogy többnyire nincs jelen, illetve leginkább extraként kapható az ABS. Mi is a probléma? A költség. Láthatjuk, hogy az olasz piac, amin egyik legjelentősebb piac, milyen alacsony penetrációjú, itt a kötelező EBS valószínűleg jelentősen csökkenteni az árakat. Probléma az, hogy nincsenek tisztában az emberek a hasznosságával, a képzéseket kellene javítani, a tájékoztatás jelenti a problémát, a fogyasztókat jobban kellene tájékoztatni az ABS e előnyeiről. Az átlagos féktávolság 25%-kal csökken németországi teszt központunk ezt mutatta ki. A következő szlájdon azt is láthatjuk, hogy az ABS különböző körülmények között segíthet elkerülni az ütközést. Különböző tanulmányok demonstrálják az ABS használ Svédországban azt mutatták ki, hogy 23%-át a halálos baleseteknek el lehetett volna kerülni, 1100 volt, több mint 200-at Olaszországban. Következő slide. Az ADAC is megerősítette ezt németországi tanulmányában. A fék működés stabilitása növekszik az ABS-nek köszönhetően. fontos lenne javítani az a megbízható adatok mennyiségét is a balesetekkel kapcsolatban. az Egyesült Államokban a DECRA végzett tanulmányt ebben a tárgykörben. Most nézzük, milyenek az ajánlásaink, vagy melyek az ajánlásaink. Még egyszer hangsúlyoznánk, hogy milyen fontos a képzés, az oktatás, konkrét tájékoztatási kampányokkal, Különböző technológiák állnak rendelkezésre. Fontos, hogy az ABS teljesítményét, biztonsági teljesítményét ellenőrizzék, és fontos, hogy minél hamarabb a blokkolás gátló rendszereket felszereljék a motorkerékpárokra. Ez a slide az előzőnek a folytatása. 2017-ben bevezethető-e a kötelező ABS. Minél hamarabb be kellene vezetni, természetesen így csökkenthető a balesetek száma. Nagyon fontos a felhasználók oktatását javítani, a közvélemény figyelmét felhívni ezekre a kockázatokra. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon hasznos bemutatót. Köszönjük a szlájdokat, amelyeket biztos, hogy a későbbiekben még használni fognak. Most pedig Assendelft urat szeretném felkérni, hogy a motorosok szövetségének perspektívájából szóljon már, szólaljon meg Hollandiából. Onze motorhuisvereniging is uiteraard verheugd dat wij hier iets mogen... Köszönöm szépen, elnök úr! A motorkerékpárosok szövetsége nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy részt vehetünk ezen az ülésen. 30 éven foglalkozunk már az emberi tényezővel is. Röviden el szeretném előbb mondani, mit gondolunk az ABS-ről, aztán Van der úr jelentésére szeretnék rátérni. A véleményünket visszaköszönni látjuk a van der Kopp jelentésben, de van egy-két észrevételünk. Az ABS egy nagyon fontos dolog, preferáljuk ezt, tanácsoljuk is, hogy használják. Nem írnánk elő kötelezően az ABS-t, de fontos, hogy nem csak a magas árosztályú nagyon gyors motorkerékpárokba építsék be az abést, hanem a könnyebb motorkerékpárokba is. Van der Kamp úr bevezetőjében említette is, hogy az enduro és a trial vagy trial motorkerékpárok, a sportmotorkerékpárokat ki kellene venni a kötelező szabályozás alól. Fontos, hogy rájuk ne vonatkozon az ABS. És Van der Kamp úr bevezetőjében azt is említettem, Említette tehát, hogy az ügyet magát pártoljuk. De Figyelembe kell venni, hogy mikor merülnek fel a biztonsági aggályok. Hiszen korábbi jelentésekből tudjuk, hogy az balesetek nem kis százalékát a motorkerékpárok nem helyes technikai állapota okozza. Látni kell azt is, hogy az ABS-ben két kategória van. De mind a két kategória biztonságot, szol, biztonságot szolgálja, de ugyanakkor erősebben kell fékezni ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy ne blokkoljon a kerék, és kormányozható maradjon a jármű. A motoros oktatóknak tartott, tartott tanfolyamokon mindig elmondjuk az oktató jelölteknek, az oktató palántáknak, hogy az a fontos, hogy úgy tanítsák meg a motorosokat motorozni, hogy ABS nélkül is biztonsággal járjanak. Az ABS valóban csak az ultima ráció. Mi tartozik ehhez? A kockázat felbecslése. Mi több azt tanítjuk, hogy próbáljátok elkerülni azt a helyzetet, hogy az ABS-re szükség legyen. Nem mindig van erre lehetőség, de próbáljátok meg. Már amennyiben tegezzük őket. Mit is csinálunk ezeken a tanfolyamokon? Nos, a lehetséges veszélyeket mérlegeljük, megnézzük, hogy milyen veszélyek lesekednek a közutakon, és megvizsgáljuk, hogy milyen lépéseket lehet ezekre a veszélyekre adni. Nos, nagyon sok baleset történik, és például nem adják meg a jobb szabályt, vagy pedig balra kanyarodik egy autó, és egyéb veszélyek is felmerülnek. És persze a motorkerékpáros nagy veszélyben van, hiszen roppantól ki van téve. Csökkenteni kell a sebességet ahhoz, hogy megfelelő sebességkülönbség legyen a két jármű között. De még egyszer mondom, a legfontosabb a megelőző gondolkodás. Azt tanítjuk a motorkerékpárosoknak és a oktatóknak, a multiplikátoroknak, hogy hogyan lehetnek óvatosak, és hogyan tudják felbecsülni a lehetséges kockázatokat. Így a motorkerékpár rosok, a motorosok sikeresebbek lehetnek. Kamerákkal szereljük fel a motorokat, és ezen felvételeket is használjuk a motorosok és a motoros oktatók képzésében. Persze kerékpározni már tudnia kell mindenkinek. Azután a mi képzésünk és oktatásunk alatt pedig megtanulják, hogy hogyan kell um, preventíven gondolkozni, hogyan kell óvatosan vezetni el. A holland hatóságok 200 ezer eurós uh, támogatást nyújtottak ezen motoros biztonsági tanfolyamok számára, és bizony nagyon fontos, hogy a motoros tudja, hogy mit kell tennie, ha veszélyes helyzet jön létre. Hogyan viselkedjen? Mit tegyen? Mihez nyúljon? Az emberi tényező, hisz erről beszélek, semmi másról, nagyon nagy jelentőséggel bír. Bármilyen jól felszerelt is a motorkerékpár, az emberi tényezőn múlik sok minden akkor, amikor csökkenteni akarjuk a motorkerékpározásban rejlő kockázatokat. Köszönjük, köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a bevezetőt. Most pedig a parlamenti képviselők számára nyitom meg a vitát, már azok számára, akik itt vannak. Üdvözlöm Van de Kamp urat és Bent Langét is, aki az Ipari Szakbizottság tagja, és um, Karin van Veszpál uh, asszony is itt van az SND frakció részéről. Én is itt vagyok, Repúr is itt van, szóval az árnyék jelentős tevők itt vannak a különböző frakciókból. Kérem tehát a kollégákat, hogy intézenek kérdéseket a felszólalókhoz, és talán a jelentéstevőt a végén kérdezem meg, ha csak nem, akkor már most nem, akkor először Langen úrnak adnám meg a szót. Parancsoljon! Ja, dankeschön, Herr Köszönöm szépen, elnök úr! Azt gondolom, hogy az ABS-nek a hatékonysága vitán felül áll. Én magam is, ahogy is említettem, motorozom, és már kilenc éve ABS-szel felszerelt motorokat szoktam vezetni, és ez a biztonságomat nagy mértékben növelte. És hogyha viszont most elgondolkozunk azon, hogy kötelező érvényel vezessük be ezeknek a kötelező tételét, akkor felmerül bennem egy-két kérdés. Pontosan, hogyha megnézzük a kisebb járműveket, hát a költségekre ennek milyen hatása lesz? Reális opció-e az, hogy a kisebb járműveket is kötelezzük arra, hogy ezt a rendszert bevezessék, hiszen nagyon erőteljes a versenynyomás a piacon ezekre a kisebb járművekre éppen, hogy ezekre. És hát a kérdés az az, hogy ez a költségnyomás a versenyre hogyan fog hatni a kisebb járműveknél. A nagyobbaknál pedig pontosan az a probléma, hogyha 2017-től kötelezően előírjuk, akkor a piaci penetráció eléggé késen fog e, létrejönni, tehát lehetséges-e az, hogy valamilyen módon, ami lépésről lépésre vezessük ezt be, annak érdekébe, hogy ez a végleges határidő, ez valamilyen módon e, reálisabbá váljon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Persze a robogók súlyelosztása is egy kérdés. Ugye ez egy technológiai kérdés, melyről még senki sem beszélt. Mendez úr, parancsoljon! Utána Huda asszony, Repú úr, aztán Fandenkapon úr, Mendez úr. Ehm, Elnök úr, köszönöm szépen. 25 évvel ezelőtt egy nagy robogó balesetet szenvedtem, és ez megváltoztatta az életemet. Tehát teljesen egyetértek a Motorkerékpár Szövetség felszólalójával. Bizony sokszor nem a motorosan múlik, hogy balesetezik, hanem más forgalom résztvevőn, a forgalom más résztvevőjén. Fontos ezért a szimuláció, látni kell, hogy milyen kihatással vannak az egyes járművek a motorkerékpárosokra. Ezen felül nem elég figyelmet fordítanak a oldalkocsis motorkerékpárokra. Megfelelő technikai feltételekre van szükség annak érdekében, hogy láthatóbbak legyenek, például az oldalkocsik. Ezen felül egy intelligens információrendszerre van szükség, és megfelelő technológiára van szükség. A bizottság proaktívan kell, hogy fellépjen, minnyájunknak az a feladatunk, hogy megakadályozzuk a baleseteket. Nagyon fontosnak tartom ezen túl meg azt is, hogy minimális európai biztonsági normákat fogadjunk el a motorkerékpárok számára, és vonatkozna ez az import termékekre is, hiszen bizony gyakran gyakran szigorú elvárások vonatkoznak az európai gyártmányokra, de az import járművökre nem. Ebből pedig problémák erednek fenntartás és a karbantartás is nagyon fontos. A karbantartás nem csak azt jelenti, hogy tisztogatjuk a járműnket, járművünket, mint régen, hanem rendszeres ellenőrzéseket kell végrehajtani, rendes forgalom ellenőrzés alá és biztonságtechnikai ellenőrzés alá kell vetni őket. Úgy gondolom tehát, hogy a motorkerékpároknak mindig a legújabb normáknak kell megfelelniük. Hogyha megvizsgáljuk most az új üzemanyagok kérdését, és gondolunk az elektromos motorkerékpárok jelenségére, nyomatékkal láthatjuk, hogy milyen fontos, hogy megoldást keressünk e kihívásokra. Ennyit akartam mondani, köszönöm szépen. No, arra szeretném emlékeztetni, hogy itt most a biztonsági rendszerekről van szó. A többi kérdéssel két további részszekció foglalkozik, de hát jelezte ebből érdeklődését. Uda asszony. Nagyon szívesen megkérdezem az első referensünket, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a járművek nagyságaival kapcsolatban léteznek-e statisztikai adatok arra nézve, hogy a jármű nagyságával korrelálnak -e esetleg a, a baleseti halálozások, vagy bármilyen más baleseti paraméterek száma, ilyesmi kimutatható-e? A másik pedig, ami feltűnt a jelentésükben, hogy ön azt mondja, hogy a legtöbb baleset a városi területeken fordul elő. Van-e az ABS rendszereknek a hatására nézve valamiféle statisztikai adat már, hogy ez, ez kihatással van-e a baleseti arányokra. Tehát, hogy milyen mérettől lenne észszerű valóban ezt felszerelni, és hogy ennek milyen hatása lehetne a baleseti gyakoriságra. A költségekkel kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy minél nagyobb méretű vezetjük be, annál alacsonyabbá válnak a költségek. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehetne talán egy érv arra nézve, hogy milyen mértékű járműre, nagyságú járművé vezessük be, hiszen gyakorlatilag a nagyobb járműveknél a költségek már nem játszhatnak olyan nagy szerepet. Repa képviselő. Nos, az tehát az ABS hatékonyságát én megkérdőjelezném, hiszen elhangzott, hogy a látás, a jó látás nagyon fontos a balesetek elkerülése során. Tehát nem az a lényeg, hogy a két kerék között mi van, csak olyan egy tulajdonképpen, hanem hogy mi van az ember két fülek között, tehát gyakorlatilag, hogy odafigyele a vezetés során. Tehát talán inkább a fiatalabbakra utalnék ezzel, ahol azt hiszem, hogy még jó néhány újítás is szükséges lehet. Mert sokak számára egyébként ez egy milyen szuper dolog, hogyha van egy motorja fiataloknak az első motorjukat, mikor megkapják. De a kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt a szempontot törvények segítségével szabályozni. És egyébként nem tudom, hogy a szabványos biztonság kérdése az hogy áll fenn, amikor egy fiatal ember kap egy első motort, akkor én szerintem nagyon fontos az, hogy hogyan tudja uralni azt a motort. Tehát gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ezen a területen is nagyon sok tennivaló lenne még. Köszönöm árnyék jelentős tévőként, én magam is egy-két észrevételt szeretnék tenni. A biztonsági kérdésre szeretnék koncentrálni, hiszen erről van most éppen szó, hiszen úgy gondolom, hogy mindkettejüktől világosan hallottam ki, hogy az ABS kötelező bevezetése mellett szálltak síkra. Ugyanakkor az a kérdés nem merült föl, amelyére a bizottság tett javaslatot, mi szerint, hogy az ABS egy bizonyos jármű méret vagy űr, űrtartalom alapján vezetnék be. A kisebb űrtartalmú motorkerékpárok, inkább a robogókra pedig egy kombinált fékrendszer vonatkozna, amely szintén megakadályozna a kerekek blokkolását. Felveszem a mérnöki taláromat, hiszen képzett mérnök vagyok, ha nem is motorozom, és ez alapján vélelmezem, hogy talán ez lehet a járható út. Tehát, hogy kisebb motorokra, robogókra ne az ABS-t írjuk elő. A robogók teljesen más konfigurációval rendelkeznek, mint a motorkerékpárok. Kisebb a kerekük, más a stabilitásuk, más a súly, elosztás a hátsó és az első kerék között, ezért egy összekapcsolt fékrendszer nagyon jól működhet. Még egy motorkerékpárban a hátsó kerék játszik kruciális, meghatározó szerepet a fékezés korán, során, ugyanakkor ez nagyon gyorsan destabilizálja is a motort. Tehát nem csak a megállási, a féktávolságról van szó, hanem arról is van szó, hogyha túlzottan bevágja a motoros a féket, akkor lerepül a motorkerékpáról. Tehát ez egy olyan terület, ahol például a, a kis motorokra nagyon ö, nagy hatással lehet az ABS, míg az ugyanilyen hengerűrtartalmú robogókra pedig esetleg a kombinált fékrendszer is hatékony volna. Tehát nem az űrtartalma döntő. Másodszorban az off-road motorok ba nem tervezik, számukra nem tervezik előírni az ABS-t, hiszen az ABS a terepen inkább veszélyes lehet. Tehát erre kíváncsi volnék, hogy jól értettem ezt a felvetését. Azon felül pedig egy sor nagyon hasznos adatot is hallottunk, amely a városi és a vidéki külön, térségek közötti különbséget is felveszi, felveti. Ugyanakkor itt a kiképző motorkerékpárokról is hallottunk javaslatokat, ebben nem rendelkezünk illetékességgel, de átadnák a TRAN szakbizottságnak. Na, ennyit erről, Fandenkamp úr, mit szeretne mindehez hozzátenni? Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Először is jelentéstevőként szeretnék hozzászólni jelentéstevőként az embernek nagyon jól kell figyelnie arra, hogy az érintettek, a szereplők mit mondanak. Nem hiszem, hogy én, hogy a, a passzátszelek származó helye én volnék, nem ilyenfajta politikus vagyok, nem. A világ bölcsességét nem tőlem lehet megtudni, éppen ezért figyelek az érintettekre. Fontos tehát, hogy a motorosok biztonságát megteremtsük, másrészt ugyanakkor egyre inkább halljuk, hogy az ABS-t kötelezőnek próbálják elérni. A második észrevételem a menetrenddel függ össze. Nem tudunk előrelépni akkor, hogyha a bizottság és a tanács nem lépnek előre, és nem gyorsítják fel a munkállatukat a háromoldalú megállapodás tárgyalások során. Fel kell gyorsítanunk a tárgyalásokat, máskülönben soha nem fogjuk elérni a kitűzött célt, melyről Bernhard éppen beszélt. Aztán a repúr által említett szabadság kérdése. Ezzel én is egyetértek. Krijgen wij verzoeken om eh, enduro en... Eh, én egyébként eh, támogatom az utólagos felszereléseket, de az EBS esetében ez nem vetődhet fel. A triál és az enduro kategóriánál nekem nincs ellenvetésem, viszont oda kell figyelni erre. Oda kell nagyon figyelni arra, hogy pontosan mi szerepel az ajánlásainkban. Az enduroknál kikapcsolható ABS-t e ajánlunk, vagy másfajta fékrendszer, nagyon jól értem az emelet szóló érveket. A négyes szlájdomon szerepelt a tapasztalat fontossága az EBS használatánál. 70 százaléka a baleseteknek a e, vezető magatartásának e, tudható be. Ezek az ADAC e, számai, statisztikái jelentősen csökkenthető a balesetek száma, hogyha ABS van a motorokon, de ettől függetlenül a balesetek 70%-a a vezető hibájából következik be. Ezt érdemes ellenőrizni. Még egy kérdés, hogy ezek megbízható számok-e? Köszönöm. Asszendél úr kap először szót, aztán pedig a következő felszólaló. Pászkottó úr. De kérem, hogy csak néhány percbe foglalják össze mondandójukat, mert szorít bennünket az idő. Ja, dank u wel, voorzitter. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Viszonylag e, röviden fogok reagálni, mert a legtöbb kérdés inkább közvetlenül a szomszédomhoz szól. Egy dolgot szeretnék azonban leszögezni. Van de Kamp úr azt e, mondja, hogy az endurok esetében mentességet lehetne bevezetni. De én úgy gondolom, hogy az arányérzékünket nem veszthetjük el. A balesetek nagy százaléka, 70-80 százaléka elkerülhető lenne, hogyha a, a motoros máshogyan viselkedne. Természetesen ez az egyéni szabadságjogok kérdését és más kérdéseket is felvet. Hollandiában is általában, nem azt mondom, hogy rossz szándékról van szó, de hát évente 3-4 ezer kilométert tesznek csak meg a motorosok, vagyis a legtöbb motoros nem tapasztalt vezető. A tapasztalat hiány leküzdésére oktatásokat kell szervezni, hatékonyabbá kell tenni az oktatásokat, ennek ugyanis közvetlen kihatása van a baleseti statisztikákra. Thank you, Mr. Pascotto. Köszönöm szépen. Uh, Pascotto úr kapszott, parancsoljon. Yes, question quite complex. I will try to give some... Nagyon komplexek voltak a kérdések, igyekszem ezeket megválaszolni, és aztán szívesen pontosítom a beszélgetésben az észrevételeket. Több adatra van szükség a biztonság és a balesetek területén. Így érthetjük meg, hogy mi történik az utakon, és az új technológiák esetleges előnyeit is így becsülhetjük meg a legjobban. Ami a költségeket illeti. Úgy hiszem, hogy erőfeszítéseinket a költség-haszon elemzések végrehajtására kell fordítani. Persze a fenntartási költségeket, az egészségügyben jelentkező költségeket, az üzemben tartási költségeket is figyelembe kell venni, akkor, amikor az egyik intézkedést vagy az egyik technológiát támogatjuk. Az ASP története az autókban eleinte nem volt népszerű, de most már már az ASP kvázi standardá vált a gépkocsik piacán. Persze a piac kényszerítette ezt ki a gyártóktól. Aztán az a kollégám észrevétele, hogy a balesetek 70%-a a forgalomban résztvevők hibájából jön létre. Nos, úgy gondolom, hogy itt figyelembe kell venni a biztonságos rendszerekkel szemben támasztott elvárásokat, hiszen hogyha mondjuk a képzés szintje nem megnyugtató, akkor az egész rendszerre kihat ez. Nehéz most azt mondani, hogy 70, 80 vagy 90 százalékát a baleseteknek a forgalomban résztvevők okozzák-e, hogyha a rendszerek nem konzisztensen működnek. Nagyszerű, köszönjük szépen, tovább lépünk. De önök itt maradnak is, hogyha marad időnk, örömmel vonjuk őket be ismét a vitába. Tehát tovább lépünk, és a környezetvédelmi hatásokat vizsgáljuk meg. Két szakértő van itt körünkben, Egyrészt nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Bertrand Olivier Durkőt a francia környezetvédelmi kezelési igazgatási ügynökségtől üdvözölhetjük, az ADEMÉ-től, aki a gépjárművek környezeti teljesítményével is foglalkozik, utána pedig Dirk Bostils szólal fel, aki az AECC munkatársa, és um, a, nem munkatársa, hanem ügyvezető igazgatója. De először Dükru úr kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány eredményre szeretnék itt visszatérni különböző tanulmányaink eredményeiről számolnék be. Mindenek előtt arról beszélnék, hogy eh, a kétkerekűek, illetve eh, motorkerékpárok, mopedek környezetvédelmi eh, teljesítménye hogyan alakult, és szeretnék összefüggéseket felvázolni a javaslattal. Itt vannak az eredmények a, az üzemanyagfogyasztásra vonatkozóan, illetve baloldalt a fogyasztás, a vízszintes tengelyen pedig az üvegházhatású gáz kibocsátás és néhány referencia jármű szerepel a bal oldalon az látható, hogy a három liter alatti fogyasztású járművek léteznek, viszonylag olcsón beszerezhetőek és magas technológiát képviselnek, ezért az ő környezeti hatásaikat is megvizsgáltuk. Láthatjuk, hogy a nagyobb kétkerekűek nem annyira hatékonyak a mindennapi használatban, ez nem meglepetés gyakorlatilag a 200 lóerős autókhoz hasonlíthatóak. A következő uh, szlájdon a WMTC ciklus szerepel, amiről már volt szó az előbb. Uh, a méréseket itt úgy tüntettük fel, hogy a e, WMTC e, ciklus és a valós használat e, ciklusa alapján ugye mértük az üzemanyagfogyasztást, és azt szűrhetjük le, hogy a WMTC nagyon hasonló eredményt ad, mint a reál használat illetve az Euro 3 tesztciklus. A következő szlájdon ugyanez a grafikon a széndiokszid kibocsátásokkal kapcsolatosan szerepel, és megint csak azt láthatjuk, hogy a széndiokszid kibocsátás a VMTC-nél nagyon hasonlít a reál használat kibocsátásra a VMTC, de sokkal közelebb áll a reál használat körülményeihez, mint az Euro 3 volt lakott területen, illetve lakott területen kívül. A következő szlájdon a tartóságot néztük, az Euro 3-as motorkerékpárok esetében, illetve a VMTC tesztciklusoknál a piros szagatott vonal a két eljárás határértékeit jelzi. A fő észrevételünk az, hogy a VMTC és az Euro 3 ugyanazt a tendenciát mutatja, és a kipufogó gáz időnként meghaladhatja a határokat. Az egyik motorkerékpár nagyon keveset futott, csak 150 kilométert, és már is meghaladta a kibocsátása határértéket három jármű a szénmonoxid és a nitrogénoxid kibocsátásnál is rossz eredményeket mutatott. Valószínűleg a lambda szondával volt probléma. e három motorkerékpár injektoros egyébként, nem karburátoros jármű. 225, sőt a 250 köbcentisek, tehát kisebb típusú motorkerékpárok voltak ezek. Másfelől azt látjuk, hogy a kis kibocsátásúak bal oldalon alul találhatók, és időnként nagyobb kapacitásúak, akárcsak az ABS-nél azt mondhatjuk, hogy a csúcs technológia drágább járműveknél jelenik csak meg. Fontos lenne, hogy figyelmeztesse a jármű a vezetőjét, amikor a kibocsátott gáz meghaladja a határértékeket. Az út, a következő szlájdon valós használatú mérések eredményét láthatják, három szám, számsorozatot, szén, monoxid, HC és nitrogénoxid kibocsátás. A szagatott piros vonal az Euró 3 határértékeket mutatja, bal oldalon látható, hogy 125-ös motorok sokkal magasabb kibocsátást produkálnak, a jobb oldalt pedig egy dízel autó kibocsátását láthatjuk, ami szintén meghaladja a megfelelő küszöbértéket, határértéket. Általánosságban azt állapíthatjuk meg, hogy az Euro 3-as motorkerékpárok 6-10-szer annyi szennyező anyagot bocsátanak ki, mint az Euro 4-es dízel autók. A következő szlájdot kihagyom, hogy az időkeretet ne haladjam meg. Ezen a grafikonon pedig egy 125 köbcentis motorkerékpár motor működési pontja szerepel. Látható itt a VMTC adat, illetve ciklus. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a 125-ösök a valós használatban nagyon magas szénmonoxid kibocsátók, a VMTC-nek köszönhetően sokkal kisebb szintre lehetne bocsát, szorítani a kibocsátott kipufogó gáz mennyiségét. Nagyon jelentős arányát teszik ki a kétkerekűeknek ezek a járművek. Franciaországban, Franciaországban minden második kétkerekű moped, és nagyon rossz értékeket produkálnak időnként, ez egy fontos konklúzió, a másik pedig az, hogy a piacon találtunk nagyon jó üzemanyagfogyasztási, illetve kibocsátás értékeket mutató járműveket, és, de nem szabad hozzányúlni a beállításokhoz. Összehasonlítottuk itt is a valós használatot, illetve a különböző szabályozási ciklusok mutatta eredményeket konklúziók, nagyon gyorsan mi örvendetesnek tartjuk ezt a javaslatot, hogy a mopedeket is figyelembe veszik, a VMTC ciklus pedig következetességet eredményez majd. Franciaországban nagyon aggaszt bennünket a kibocsátás, az üzemanyag fogyasztást és a széndiokszid kibocsátást is jobban kellene mérni a kétkerekűek aránya a városi, nagyvárosi közlekedésben folyamatosan növekszik. Fontos lenne, hogy a kétkerekűeket tisztességesen összesen, hasonlítani az autókkal és más járművekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a sok részletes információt Szeretném pontosítani a hallgatóknak és nézőknek, a VMTC a, a világ motorkerékpáros teszt ciklus rövidítése motorkerékpárokat egy sor teszten, tesznek vették alá, hogy a reál használatot, a valós használatot szimulálják velük. Kérem, javítsanak ki, ha rosszul mondom. Azért mondtam ezt el, hogy a laikusok is értsék, akik néznek bennünket az interneten fontos lehet ez majd a vita szempontjából. Másfelől ha jól értem, a, különösen a kis motorok esetében nagyon különböző tud lenni a kibocsátási érték, az üzemanyag használat illetve fontos az is, hogy ne legyen rossz a motorkerékpárok beállítása, tuningolása, jól mondom? Igen, alapvetően jól tehát a tesztciklus is nagyon fontos, hogy ez minél inkább megfeleljen a valós használatnak. Az ECE e ciklusra ez nem igaz. Másfelől a karburátorokat könnyű tuningolni, és a mopedek tulajdonosai gyakran meg is teszik ezt, és ez nagyon rossz eredményekhez vezet az üzemanyag fogyasztás és a kibocsátás tekintetében egy 50 köbcentisnél vagy egy idősebb, nagyobb motornál egyaránt. Tehát igen, ezzel foglalkozni kell. Most pedig Vasszőz úr, következik katalizátorok. Mi a helyzet velük? Vasszőz úr, tehát. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és Uraim, jó napot kívánok! Kedves kollégák, nagy öröm, hogy itt lehettek önökkel ezen a nyilvános meghallgatáson. Szeretnék három mérési projektről beszámolni, amit az ACC, AECCL végzett a bevezetőben már említésre került, hogy az Európai Katalizátor Szövetségről van szó. A szakmai szövetség tagjait látják itt a logójuk, szerepel olyan technológiákat alakítottak ki, amelyeket a járműveken használnak, az AECC motorkerékpár Trust programban öt motorbiciklit teszteltünk, hár, négy közülük Euro 3-as, három közülük európai japán gyártmány, illetve egyet Ázsiából importáltak, egy indiai specifikációjú motort is teszteltünk. A az előadás anyagát természetesen hozzáférhetővé fogom tenni. Láthatják itt a technikai specifikációkat. Úgy gondoljuk, hogy ez az öt motorkerékpár jól reprezentálja a használatban lévő flottát. Amikor kipróbáltuk őket, az első dolog, amit megállapítottunk, az az, hogy az Euro 3-as kibocsátási feltételeknek nem felelnek mindig meg korrekcióra szorultak. 8000 kilométert futott motorkerékpárt béreltünk, és oxigén szenzor problémákat találtunk nála. Egy OBD rendszerre persze rögtön detektálható lett volna ez a probléma. A D motorkerékpár ugye importból származott, egyszerűen még egyet kellett belőle venni, mert az első sehogy sem akart az Euró 3-nak megfelelni, és a második csak előkészítés, felkészítés után felelt meg az importőr által javasolt üzemanyagot kellett használni. 2009-ig a típusjóváhagyási német adatokat használtuk, illetve az Euro 234 5-6-os standardeket is szerepeltettük itt a grafikonon. Látjuk, hogy a négy európai motorkerékpár, amelyeket teszteltük, szerepet a legjobban az indiai specifikációknak megfelelő motorkerékpár nem teljesített jól a kibocsátás terén, csak az üzemanyagfogyasztás terén. Négy motorkerékpár megfelel az Euro 3 normáknak, de látható, hogy a B motorkerékpár az Euro 6-osnak is megfelelt. e grafikon alapján már is nagyon jó technológia férhető hozzá a piacon. A második részében a tesztprogramnak az Ázsiából importált D motorkerékpár ö, teljesítményének tartosságára voltunk kíváncsiak, mert úgy tűnt nekünk, hogy itt valami nem fog stimmelni, és ez beigazolódott, ö, ö, hogy rövidre fogjam, a határértéket már 2000 km megtétele után meghaladta a kibocsátás. A CO-nál, a NOx nál 5000 km után. Tehát az, hogy a jogszabályok nem írják elő, hogy meddig kell teljesíteni az előírásokat, ahhoz vezet, hogy a motorkerékpárok egy idő után már nem teljesítik azokat. Aztán friss európai gyártású mopedeket vizsgáltunk, két Euro 2 mopedeket, két, két ütemű volt közöttük, egy elektromos injektorral működő, minden moped, kivéve a karburátoros négyütemű mopedet megfelelt az Euro 2 standardeknek. A második moped azonban ugye nem felelt meg az Euro 2-nek. A széndiokszid határértéket hatszorosan túllépte. Jobb oldalon az Euro 3 teszt eredményét látják. 30% kal számoltunk, hidegindítási teszt a melegindításhoz képest. Nem volt nagy különbség, és látható itt is, hogy a tartóságot nem veszik figyelembe. Kraftfart Bundesamt adatok szerepelnek a következő eh, szlájdon. Látható, hogy az adatfelhő eh, nagy része az Euró 2-es eh, keretbe került a hidegindításnak nem olyan nagy a e, kihatása. Egyes mopedek az Euró 4-est is teljesítik, az Euró 5 viszont kihívást jelent vannak e, persze különbségek, bizonyos nüanszok, minden esetre az ötből a négyütemű karburátoros kilóg a sorból. De a négy alapvetően teljesíti a közeljövőre várható előírásokat. Mit csináltunk még? A bizottság javaslatában szerepel, hogy a motorkerékpár szabályozás utolsó szakaszában az Euro 5-ös személygépkocsi szabványokhoz hasonló normákat vezetnének be. E, megvizsgáltuk e, e, tehát az Euro 3 ciklust, a VMTC ciklust, és itt alul a grafikonon összehasonlítást látnak az, az NEDC-vel, a személygépkocsi tesztciklussal. A világos kék oszlop, szűrős dízel, a másik pedig szűrő nélküli dízel autót jelent. Az Euro 6-os eh, eh, kapcsán megjegyzendő, hogy itt nincs probléma. A részecske kibocsátást eh, vizsgáltuk, a PM szemegépkocsi normákat egy kivételével mindegyik motorkerékpár túllépte, látható a PMP rendszernél 2,8-szorostól 14-szeresig terjed a határérték túllépés. Mi támogatjuk a bizottság javaslatát, különösen az utolsó szakaszra vonatkozott, de azt gondoljuk, hogy az átmeneti időszakban is erősebb szabályokra lenne szükség. A motorkerékpárok, mopedek a következő szakaszt is teljesítik, egy motorkerékpár még az Euró 6-ost is teljesítette, persze tartóságot nem vizsgáltunk, a háromkerekű mopedek könnyebb rendszerben részesülnek, de ez nem indokolt. Jobban kell a motorokat szabályozni, a levegő üzemanyag arányt konkrétan, a katalizátorok egyedül nem oldják meg ezt a problémát. A részecske kibocsátás esetében a részecske szírő nélküli dízelautókhoz hasonló eredmények születtek, és a hibrid járműveknél a belső égésű motor alapján kell kialakítani a normákat. Az ACC határozottan támogatja az OBD követelmények bevezetését és a tartóság figyelembevételét. Köszönöm szépen. Most nagy lelkű voltam az idő kezelésével. Úgy gondolom, hogy a két előadás nagyon szakmai jellegű volt, mégis kérdések felvetődhetnek. Szeretnék gyorsan tovább haladni, mert szorosan össze függ a karbantartás és a tartóság, de azért megkérdezném, hogy a kollégák közül van-e valakinek olyan kérdés, amit most szeretne feltenni, vagy a következő szakaszban is föltehető. Most akarja föltenni a kérdését? Akkor tessék. Yes, perhaps uh, just uh, to Dirk Postwitz, the, the question of uh, uh csak egy kérdésem van. Igen, itt eh, a két, az ötös és a hatos osztály összekapcsolására vonatkozik, hiszen a technológia már annyira fejlett, hogy bizonyos motorkerékpárok már könnyedén veszik az akadályt a hatoshoz. Érdemes akkor tehát most a katalizátoripar számára még az ötös kategóriát is elérni, ráadásul a köztes osztály további tanúsítvány beszerzési költségekkel jár. Nem volna egy vezető hát azt mondani, hogy az ötös és a hatos kategória egyesül egy reális időpontban. Ami pedig a mopedeket illeti, tehát a robogókat illeti, hát itt az egyetlen jó performance csak a négy ütemű motoroknál van. Tehát látják-e a kétütemű robogók jövőjét figyelembe véve a kibocsátási jogszabályokat? Uh, good questions. Um, anybody uh, want to add to that? would you like? Kérje bárki a szót? Posztil szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Lange úr Valóban nem volna rossz gondolat egyszerűsíteni ezeket a kategóriákat, a táblázatokat, a végrehajtási időpontokat. Ugye itt van a, a regisztrációra és a típus jóváhagyásra különböző időhatárok vannak, és talán az első két osztályt érdemes volna egységesíteni azért, hogy az iparnak legyen egy kis játéktere, hogy megfeleljen a kihívásoknak. Ugyanakkor itt a végső fázisban is lehetőségek nyílnának meg. Ami pedig a mopedeket, tehát a robogókat illeti, egyetlen egy olyan négy ütemű robogó volt, amely nem felelt meg az elvárásoknak, másrészt a két üteműek megfeleltek különösen a partikula emisszió, a részecske kibocsátás hasonló volt a dízelgépjárművekéhez. Okay. Uh, well, I think we might return to some of the... Nem titkolom, hogy lehet, hogy visszatérünk ezekre a kérdésekre később, de most lépjünk tovább az utolsó két bemutatóra, prezentációra, aztán végül mindenkit újra meghallgatunk még egyszer. Itt pedig az új rendelet végrehajtásának kérdését vetjük föl. Antonio Perlo szólal fel, aki az ACEM, az Európai Motorkerékpár Gyártók Szövetségének ügyvezetője, és Jean-Ludovic Bassé, a FIGIEFA képviselője. Először tehát Antonio Perlót kérdezem meg, hogy az ABS rendszerek költségéről volt egy kérdés, hogy tud-e erről egyből válaszolni, vagy ha nem is egyből, legalábbis valamikor előadása során felveti ezt a kérdést, hiszen nagyon fontos, hogy erről is mindent tudjunk, de már megadom most a szót. Thank you very much for the uh, introduction. Köszönöm szépen a bevezetőt. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy ezen a közmeghallgatáson felszólaljunk. Sokat beszéltünk a kihívásokról, és arról, hogy az iparnak mit kell tennie. Én pedig arról szeretnék beszélni, hogy ezek a kihívások hogyan jelennek meg a naptárunkban. Néhány szót szólok az acemről. Ez azon nagy L-kategóriás járművek eh, gyártóit kapcsolja össze ez a szöveg, szövetség. 80% az európai piacra termel, de olyan gyártókat is bevontunk, akik nem hagyományosan európai gyártók, de ugyanakkor Európában is rendelkeznek facilitásokkal, mondjuk úgy gyáregységekkel. Nézzük a következő fóliát, támogatjuk a 2020-as célkitűzéseket, és a négy fő célkitűzést is, amely ugye az egyszerűsítés, az új környezeti elvárások, az új biztonsági elvárások és az új adminisztratív elvárások. Az ipar számára a kihívások abban rejlenek, hogy ezek nagyobb komplexitást rejtenek magukban, komplexebbek ezek az előírások, és ugyanakkor pedig technikai és piaci szempontból is kihívásokat jelentenek, hiszen ezeket a motorkerékpárokat végül is el kell adni a fogyasztónak. Ez az új szabályozási környezet magasabb költségekkel jár az elkövetkező tíz éves időszakban. Vannak kutatási és tervezési megfontolásaink is. Azaz tehát a időzítés az intézkedés végrehajtása szempontjából mérvadó. Szóltunk a különböző gépjármű stílusokról, típusokról az európai piacon. Gyakran ugye nagy motorkerékpárokra gondolunk, de voltak éppen a piac több mint fele robogókból áll. Ezek általában kis motorú járművek 1000 és 3000 euró közötti bekerülési áról. Ez nagyon fontos, hogy ezt kihangsúlyozzuk, amikor a rendeletről beszélünk. Nem teljesen világos ez a fólia, de hát itt a lead time-ról és a naptáról, az idézítésről szeretnék szólni. és a modell életciklusról, ez a különböző modelleknél több mint tíz év lehet, általában három-négy évig nem változtatják meg a gépjárművet, aztán az életciklus a felénél általában módosításokat végeznek. És hogyha megnézzük a Economy of Scale szempontot, akkor láthatjuk, hogy a legjobb EU modell kevesebbet kevesebbet értékesítenek belőle, mint 20 ezer darabot évente, a legjobban, a legtöbbet eladott gépjárműből több mint fél milliót értékesítenek. A legtöbb EU modell kevesebb, mint 5000, de van olyan modell, amely 1000 motorkerékpárt jelent évente. Nos, a tipikus gyártó esetleg 30 különböző motort gyárt, 20-40 különböző modellt tart a piacon. Miért? Azért, mert különböző felhasználási célokra használják a motorkerékpárokat, és különböző bejegyzési kategóriák léteznek az L kategórián belül. Ilyen módon fragmentálódik a piac, és nagyon nehéz a megtérülést elérni. Bal oldalt láthatják a gyártás tipikus tervezési folyamatát, amelyben egy évig mondjuk a koncepciót vázolják fel, és kutatnak három-négy év alatt készítik el a motorkerékpárt, és az első három-négy évben mondom változtatás nők, és a második három-négy évben egy változtatással tovább él a motorkerékpár. Nos, itt az Európai Bizottság javaslata, és láthatják, hogy nagyon komoly elvárások jelennek meg. Vannak, amelyek nagyon logikus megközelítést alkalmaznak, vannak különböző dátumok, a különböző lépések végrehajtását meghatározó dátumok, És nagyon fontos, hogy ezeknek meg tudjunk felelni, hiszen az adaptáció, az elvárás, az igazodás nagyon fontos. De Ugyanakkor az OBD-t már említették, az ABS kötelezettségét is említették, és ezek jelenleg egy bizonyos határidőtől kezdve minden új járműre vonatkoznak, és ez természetesen a termékek menedzselése szempontjából komoly problémákat jelent. Mit ilyen következményekkel jár ez? Nagyon rövid a lead time, Fandekampúr ezt már említette is, és a tanácsi vita során is megjelent ez a probléma. De nem csak ez a probléma. Hiszen, hogyha a bizottság elvárásainak megfelelően járnánk el, akkor a 2013-as dátumot semmilyen módon nem tudnánk betartani. Tovább lépünk a következő fóliára, amely már nem fog villogni, és itt eh, a általunk javasolt változtatásokat láthatják. Célunk az, hogy racionalizáljuk a határidőket. És biztosítsuk, hogy az elvárásokat csoportosíthassuk, és a lead time bevezetésre, rendelkezésre álló időt is jobban körvonalazzuk. Tehát legalább egy évvel elhalasszuk a rendelet hatába lépését. Dinamikus folyamattal állunk szemben, és mint mondottam, semmilyen garancia nem áll rendelkezésünkre sem az együttdöntési szabály, sem pedig az átruházott jogi aktusok elfogadásának határidejéről. Nem tudjuk, mikor fogadják ezeket el. Hogyan lehetne hát ehhez igazítani a termékeket? Fönt a grafikonon láthatják az életciklust, melyről korábban beszéltem. Már most is a termékfejlesztési fázist nagyon össze kell sűrítenünk, és persze az iparra rót kötelezettségeknek is minél hamarabb meg kell felelnünk. Másodszorban azt is láthatják, hogy először az új típus öm, öm, sok bevezetésére vonatkoztatjuk a szabályokat, utána pedig az ABS és az OBD szabályokat érvényesítjük. Nagyon fontos ez mind a gyártók, de a tagállamok számára is öm, hogy megakadályozzák az új rendelet érvényesüléséből eredő problémákat. Azután a karbantartási információk és a technikai kérdésekről nagyon sok információ szerepel, de az administratív terhekről, melyek az iparra hárulnak, nagyon nehéz valamit előre látni, illetve a kis és középvállalatok, már pedig az európai motorkerékpárgyártók javarészt kis motorkerékpárgyárok nem tudnak ennek megfelelni. Ezért tehát bizonyos elvárásokat 2017, mi több van, amelyeket 2020-tól szeretnénk hatályba léptetni. Annak érdekében, hogy azon eredményeket el lehessen érni, melyek a rendelet célját alkotják, Fontos, hogy az engedélyezés folyamatát egyszerűsítsük, és a költségeket csökkenteni lehessen. Segít ez a határidő eltollás abban is, hogy a kutatás, fejlesztést is hozzá tudjuk igazítani az új e, jogalkotói kerethez. Az utolsó fóliát kérem. Ez tehát az a helyzet, amely egy ideális új piaci helyzetben jelentkezne az iparra nagyon nagy kihatással volt a krízis. Az elmúlt két évben 25%-kal csökkent eh, a piac, és semmilyen jelen nincs annak, hogy a piac magához kezdene térni. A gépjárműipar ebben az időszakban 6%-ot vesztett, tehát négyszer nagyobb, jobban sújtotta a mi iparágunkat, a krízis, mint az autóipart is, persze nem csak a motorkerékpár gyártókat, hanem a beszállítókat, a részegység és alkatrészgyártókat. Ezzel a kitekintéssel szeretném befejezni mondandómat. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, és már is megadom a következő felszólalónak, Bassett úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy a figiefát meghívták, hogy hozzászóljunk az Európai Bizottság javaslatához. A figiefa az automotív alkatrész disztribútorok nemzetközi szövetsége. 1956-ban alapítottak bennünket, az L kategóriás szegmensben is jelen vagyunk. A fő célunk az, hogy mindenki az európai alkatrészpiacon hozzáférjön az alkatrészekhez. Megmutatom ezeket az adatokat. Nos, a alkatrész piacon százezer munka, ember dolgozik, és a komoly forgalmat bonyolítanak le. Az alkatrész és a szervíz piacon meg kell érteniük, hogy az alkatrész és piac voltak éppen maga is egy vertikum. És minden egyes szereplője a vertikumnak, ennek a láncnak fontos szerepet játszik. Ugye van a kereskedő, van, aki ezt technikai információt adja, van a, a alkatrészkereskedő, a szerszámokat, aki szállítja, és természetesen azután be is kell szerelni ezeket a megfelelő javítóműhelybe. Kérem a következő fóliát. Amikor modern javítási és karbantartási szolgáltatásokról beszélünk, hát erről beszélünk. Vessenek egy pillantást erre fóriára. Mit kell tenni a, egy, a szervizben, ha bejön egy motorkerékpár? Egyrészt azonosítani kell a gépjárművet, aztán diagnózist kell végrehajtani a gépjárművön, megfelelő probléma elemzést kell végrehajtani friss szakértői, szak, javítói szakértelemmel, meg kell határozni, milyen alkatrészekre van szükség, ezeket megfelelően meg kell rendelni, aztán be kell ezeket szerelni, és még itt nincs vége az egész folyamatnak. Hiszen fel kell frissíteni a szoftvert, reinicializálni kell a járműket, azért, hogy hogy végezetül az ügyfél boldogan motorozhasson tovább velem. Ehhez a technikai információhoz való hozzáférés alapvető jelentőségű, a standardizált diagnosztikai információra építünk, az OBD rendszerből mondanom sem kell, és persze a multibrand diagnostic toolhoz is hozzá kell félni. Az OBD és az RMN-hez szükség van arra, hogy a minden szereplő hozzáférhessen ezekhez az adatbázisokhoz minden díler és minden javítóműhely. Ez itt tehát a négy kulcsa, a négy építő eleme a szerviz és piacnak. Szerelés információ, alkatrész, több cég, több járműben felhasználható eszközök és oktatás. Nézzük meg a következőket. E négy alap kő alatt olyan technikai információk rejlenek, amelyek kizárólag a gépjármű gyártótól szerezhetőek be. Ugye a normális javítási információ, hogyan szereljek be egy specifikus alkatrészt, de természetesen az alkatrész gyártónak is nyilatkoznia kell az OBD kompatibilitásról de mindenképpen szükség van a képzésre, az oktatásra, és specifikus információkat kell továbbadni, például ahhoz, hogy a diagnosztikai eszközök gyártói öm, informálják a felhasználókat, és ezt oktatásban át lehet adni. Nem csak a szerelők, hanem minden szereplő fontos, hogy az OBD rendszerben működtesse a fellépését. Lássuk a makropolitikai szempontokat. Hallottunk ma a biztonsági és a környezetvédelmi kérdésekről, de végezetül, végső soron, vagy mondjuk úgy a nap végén, arra van szükség, hogy biztosítsuk, hogy a gépjármű biztonság az első pillanattól kezdve fennálljon úgy, hogy ne veszélyeztessük a környezetet. Fontos a alkatrész és szervizpiac működése, és úgy kell, hogy működjön, hogy az EU jogszabályoknak is megfeleljünk. A Európai Parlament, jól tudom, hogy az Euró 5 rendszer kialakításában részt vett, most már végezett, vége felé közelítik az Euró 6 jogszabály elkészítése, és említették a T-kategóriájú járműveket. Nos, az adatbankokhoz való hozzáférés minden területen fontos. Beszélünk most a időzítésről és a végrehajthatóságról. 2013 jónak tűnik, több oknál fogva. Egyrészt, hogyha figyelembe veszük, hogy a piac 9, több mint 90%-át nagyon nagy vagy nagy cégek, egységek dominálják, a Yamaha, Honda, BMW, Peugeot, hogy csak néhányat említsek, ezek nem kis játékosok, nem kispályás motorosok, motorgyártók. Nos, ezt a tényt figyelembe véve meg kell említeni, hogy az MI4 elvét már az a legtöbb gyártó alkalmazza is. Nem lesz semmi meglepetés számukra. Ugyanezeket a hozzáféréseket biztosítják, és nagy erős KKV-k is vannak ezen a piacon, de látni kell, hogy az alkatrész és szervizi szolgáltatói piacot sokkal inkább sújtotta a krízis. A standardizációt még nem kérjük, ezt kollégám említettem, de ez egy olyan kihívás, amelyre gondolnunk kell, egy olyan puffer, amely még megoldásra vár. És persze a javítási információ rendszer, a javítási információt a típus engedélyezéskor biztosítani kell, de lesz egy hat hónapos átmeneti időszak, ami alatt a gyártó megfelelhet ezen elvárásnak. Mit gondol tehát a FIGIEFA, a mi szervezetünk erről a szövegről? Úgy gondoljuk, hogy ez jó, figyelembe veszi az Euró 5, Euró 6 um, um, szabályozás tanulságait. A szöveg ezen felül azon az első tervezete nyugszik, amelyet tehát a bizottság az 2000-es évek elején készített elő Azóta azonban haladt a te- technika, tovább fejlődött a technika, és a, mind a gépjármű ágazat, mind a nehéz haszon gépjárművek ágazata jelentősen megváltozott, és a bizottság hozzáigazította ehhez a megváltozott piac, piaci elvárásokhoz a motorkerékpárakra vonatkozó elvárásait is. Voltak éppen tehát azt szeretnénk, hogy a szereplők a piacon minőségi szolgáltatást nyújtsanak, és hogy mindenki ugyanazokkal az esélyekkel rendelkezzen. Kérdésem az, tényleg 2016-ig, 2020-ig kell várnunk ahhoz, hogy megkapjuk az információt, hogy megjavítsuk ezeket a gépjárműveket? Azt gondolom, sem környezeti, sem biztonsági szempontból nem válaszolhatunk igennel erre a mégis retorikai kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr! 8 perc és 5 másodpercet vett igénybe, nagyszerűen foglalt összemondandóját. Nagyszerű volt, köszönjük szépen. És úgy hiszem, hogy a kérdések egy körét lefolytathatjuk. Antonio Pelló nem válaszolt a fékrendszer költségekre. Rüle asszony, nem tudom, hogy erre, erre szeretne utalni, illetve Rüle úr szeretne erre utalni? Aztán Jean úr is megkapja a szót uh, részéről. Tehát először 5 percet adunk Jean úrnak, illetve a nap vége előtt 5 percet adunk Jean úrnak. És először uh, Campbell úr kapcsolat, de még előtte a képviselők Bernd Lange. Köszönöm szépen, elnök úr, és valóban azt gondolom, hogy van itt néhány pont ebben a javaslatban, amit azért pontosabban is meg kellene nézni. Az előző körben is már egyébként világossá vált, hogy a határértékek kérdése mellett a tartóság kérdése, és egy nagyon fontos kérdés. És eh, én azt mondom, hogy a határértékek néhány tizede, tizedének az elérése nem lesz olyan nagy dolog elérni, hanem inkább a tartóság kérdése lesz, hiszen vannak olyan járművek, amik már jó néhány kilométer megtétele után már nem teljesítik ezeket a határértékeket. Tehát én azt hiszem, hogy talán ezek azok a súlypontok, amiket szem előtt kell tartani, és hogy hogyan tudjuk a tartóság kérdését biztosítani. És az OBD rendszernél is, illetve a piaci felügyelet kérdésénél is ez fontos kérdés. Azt gondolom, hogy ezeken a területeken is még világosabb és egyértelműbb szabályokat kell kialakítanunk, hogy a tartóság kérdését még tovább tudjuk erősíteni. Még Ebben az összefüggésben elnök úr és jelentéstevő úr, még azt gondolom, hogy végig kellene gondolni azt is, hogy a komitológiát milyen módon szabad itt tulajdonképpen szabadjára engedni, önjáróvá engedni. A, az Euró 5 és 4-es személygépkocsikra vonatkozó törvényhozás és a teherautókra vonatkozó szabályozás során a komitológiának nagyon erőteljes szabad kezet adtunk, és tehát ez gyakorlatilag nem vezetett olyan igazán egyértelmű és gyors törvényhozáshoz. És én még annak idején még visszaemlékszem arra, hogy ó, akkor milyen vita keretkezett a téren, hogy az OBD standardok, a felügyeleti mechanizmusok a parlamenti viták során is biztossá válhassanak. És azt gondolom, hogy itt nagyon fontos lenne ezekkel a dolgokkal kapcsolatban is megnézni azt, hogy a komotilógiát nem lehetne határok közé szorítani. Van egy harmadik pont is, amit a beszállítók prezentációjában nagyon meggyőzőnek tartottam az Euró 4-jel kapcsolatban a személygépkocsik műanyagokkal kapcsolatban vannak követelmények a műszaki információkhoz való hozzáférés kapcsolatban, és ezt még azt hiszem, hogy talán itt talán pontosítani is lehetne, hiszen az elvek ugyanazok maradtak, de hát a technikai lehetőségek azonban már változtak azóta. És azt gondolom, hogy biztosítani kellene azt, hogy azok a vezetők, akik technikai adottságokkal rendelkeznek, azok hozzáférhessenek az információkhoz, és akár javíthassák ezeket a motorokat saját maguk, vagy járműveket saját maguk, vagy akár független műhelyek is. Tehát a hozzáférést azt az információkhoz javítani kell. Antonio, a literekkel kapcsolatban pedig azt hiszem, hogy végig lehetne gondolni azt, hogy hogyan lehetne még jobban harmonizálni, de talán még fontosabb lenne a kulcspontokat is végig gondolni. Azt gondolom, hogy ezt érdemesen még részleteiben is megvitatni, hogy ezeknek tényleg így ebben a vonalban, vonalon kell elhelyezkedni, ahogy ezt te most javasoltad. Köszönöm. Uh, ha jól emlékszem, az adatok bemutatásának harmonizációja a kulcsfontosságú itt az Euro 3-as, Euro 6 as szemegépkocsiknál is, Rúda asszony is foglalkozott ezzel, Rúda asszony, Rapport kollega. Igen, itt én is szeretnék még egyszer rákérdezni. Azt gondolom, hogy voltak ellentmondások az első, a második és a harmadik kör prezentációi között. A második körben, ha jól értettem, minden szakértő eléggé világosan elmondta, hogy már a technika megengedi azt, hogy magasabb elvárásokat támaszunk. Tehát a motor motorok a technika állással tekintetében egy ideig az autók mögött kullogtak, de ez már kiküszöbölésre került. És a harmadik körben pedig, ha jól értettem, itt az ideje, hogy harmonizálni kell, most Lange úrra utalnék, de hogy nem kellene ezt elhalasztani. A harmadik körben viszont előbb jött ez az ötlet, hogy ezt el kellene egy kicsit még halasztani, akkor most én apelálnék önökre, hogy ne halasszuk el. A, a válság nem e, okozza azt, hogy el kellene ezt halasztani, sőt, az innovációt kellene fokoznunk, és e, hogy ez a dolog, ez nem csak Európában kérdéses, hanem Indiában és más régiókban is, ahol a motorkerékpárok sokkal nagyobb fenyegetést jelentenek már az egészségre a veszély szempontjából, mint nálunk. És ezért is én azt gondolom, hogy a gyártók számára ez egy versenyelőnyt is jelenthet, hogyha ezt végig gondolják. Tehát a kérdésem az az, hogy nem lenne inkább értelme annak, hogy a lépéseket ne halasszuk el az egyes lépcsőfokokat, hanem inkább toljuk őket időben össze és közelebb egymáshoz. Köszönöm. Repo úr. Igen, tehát a szakembereket végighallgatva nagyon érdekes technikai információkat hallottunk. Hát de azért én szeretnék a legutolsó prezentációra utalni. Milyen veszélyei lennének az önök véleménye szerint annak, hogyha hogyha az előkészítés során az ötös lépcsőre gondolok, hogy az előkészítési idő jól előkészítésre kerüljön, és a verseny képesség kérdése is. Hogyan néz ki tehát a, a csatlakozó piaca kapcsolatban? ez már inkább iparpolitikai kérdés, hogyha megengedik, akkor néhány észrevételt én is tennék emlékeztő jelentéstevőként. Basse úr nagyon óvatosan fogalmazott a karbantartásról, illetve a oktatási eszközökről, szerszámokról. Hadd kérdezzem meg, hogy szerinte a gyártók miként tudnak utána járni, hogy azok a szervizek, amelyeknek felszerelést ad, megfelelő képzésben is részesülnek. A második kérdés Pera úrhoz szól. Amennyiben igazolom a gyártónak, hogy megfelelő oktatást szervezek, megfelelő szerszámokkal rendelkezem, akkor hivatalos szervézé kell-e, hogy válhassak? Nagyon érdekes kérdés ez is, és várom a válaszokat rá. A második észrevétel, ami alapvetően ugye Perló úrnak szól, de mások is reagálhatnak rá. Lange úr és Rúra asszony is felvetette, hogy tényleg szükség van-e az euró szabályokra, euró 4, 5, 6-os szabályokra ilyen rövid időn belül? Dökro úr, illetve Bassz úr is említették, illetve Bosztilz úr, hogy már is az Euro 4-esen túlmutató eredményeket produkálnak bizonyos járművek. Lehet, hogy le lehetne rövidíteni ezeket az időket, illetve az adminisztrációs eljárást. Jó lenne talán ezzel a részével is részletesebben foglalkozni a javaslatnak. Most akar reagálni rá? Igen. Igen, elnök úr, engedje meg, hogy egy kérdést én is feltegyek Dükrő úrnak. A manipuláció elleni eszközökről. A manipulációnak szörnyű következményei lehetnek a környezetre és a biztonságra nézve egyaránt ez elhangzott jól ismert jelenség ez a robogoknál, mindenki volt fiatal, mindenki szerette bütykölni a francia kulcsal a robogóját. Nem akarok sztálinistának tűnni, de úgy gondolom, hogy világosan le kell szögezni, hogy a manipulációt tiltani kell. Jean úrnak szeretném még megadni a szót, de csak 10 perce maradt a tolmácsoknak. Basszett eh, és Perló eh, uraknak két-két percet adok, és aztán megkérdezném, hogy a további négy előadó közül bárki nem kíván -e esetleg még hozzászólni nagyon röviden. Akkor Basszett úrral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, nagyon sok kérdés vetődött fel megpróbálok a legtöbbre választ adni. Az utolsó kérdés, hogy hogyan lehet a hivatalos szervizhálózat részévé válni. Hát nagyon sok minden felvetődik itt, például nagyon sok szerviz nem akar részévé válni a hálózatnak, aztán a gyártók maguk is ugye szabadon választják meg, hogy milyen hálózatot építenek, például, és van itt egy kulcsfontosságú tényező, nem csak a szervizekről, a javító műhelyekről beszélünk, hanem ugye itt egy egész láncolatról van szó, például független alkatrészkereskedőkről, szerszámkészítőkről, alkatrész gyártókról, utángyártókról, közúti segélyszolgálatokról, nem mindenki akar ám része lenni a hivatalos szervizhálózatnak. Na most hogyan lehet gondoskodni arról, hogy a függetlenek, akik alkatrész képzésben részesültek, megfelelően használják is a szerszámokat. Nos, egy jó műhely nem engedheti meg magának, hogy a rendelkezésre álló szerszámokat nem megfelelően használja a jó hírneve miatt. Nyilván oktatásra is szükség van, ez a nemzeti szakmai szervezeteken múlik, a kereskedelmi szövetségeken, továbbítani kell az információt annak érdekében, hogy mindenki tudja, hogy mi az, ami rendelkezésre áll a jó karbantartás, javítás elvégzéséhez. A technológia fejlődik, a helyzet fejlődik, ugye a szervizek tudják javítani a járműveket, de szeretnék folyamatosan frissíteni a tudásukat, ennyi. Köszönöm két perc Perló úrnak. Hozzám is sok kérdést intéztek, Rüle asszony kérdésével kezdeném talán. A látszólagos ellentmondásra reagálnék az AECC és az ASSEM előadás között. Úgy gondolom, hogy Boston úr világosan megfogalmazta, hogy a mérési eredményekben nem tudták figyelembe venni a tartóságot, és ez óriási különbséget jelent a tartossági követelmények érdekében valószínűleg a törvényes plafon alatt kell, hogy maradjanak 50%-kal, vagy még többel a gyártók, hogy az egész időszak alatt tudják teljesíteni a kibocsátás értékeket, és ez nagyon nagy technológiai kihívást jelent. Ugyanez vonatkozik a három szakaszra. Szükségünk van a három szakaszra. Úgy gondoljuk, hogy a motorkerékpárok tisztább üzemeltetésűek kell, hogy váljanak, és proaktív javaslatokra van szükség a bizottságtól. Az a fontos, hogy mivel késedelmet szenvedett a folyamat, ne kényszerítsenek bennünket arra, hogy túl engineeringeljük a termékeket környezetvédelmi és a biztonsági aspektusok nagyon fontosak, a komitológiában határozzák meg ezek egy részét, és természetesen az iparnak szüksége van némi felkészülési időre. Ugye a második szakaszban 25%-os kibocsátás csökkentést várnak, gördülékenyen kell bevezetni ezeket a környezetvédelmi szabályokat, figyelembe véve a válsághelyzetet, amiről az előbb már szóltam. Ami az EBS kérdését illeti, és annak költségét, az elnök vetette ezt fel, nagyon fontos kérdés ez. A parlamentben 100 euró alatti fogyasztói árról beszélnek, lehet, hogy ez így alakul majd, de az ABS felszereléséhez 250 eurós szerszámra van szükség, plusz szoftverre, és kalibrálni kell az egész rendszert és nagyon sokféle típusról van persze szó, korábban is említettük ezt, a kalibrálás sokkal bonyolultabb itt, mint a személygépkocsiknál, finomabban kell hangolni, hiszen különböző kerékkel szerelik a motorkerékpárokat, korábban is említették már, hogy a piaci részesedés elég alacsony az ABS esetében, módosítanám ezt a számot, 50 százaléka az új motorkerékpároknak ABS-es, a nagy motorkerékpárok azzal szerettek, és az eladások 25 százalékában ABS-es motorkerékpárokról van szó. Tehát az új járműveknél már nagyon jó eredményeket érünk el a 100 eurós fogyasztói árra lemenni nem igazán hiteles elvárás. Lehet, hogy túl sokat beszélek, akkor itt abba is hagyom. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy ennyire kell sürgetnem önöket, de Zsan úrnak át akarom megadni a szót, bosszúz úr, nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan hadd mondjam el, hogy teljesen egyetértek azzal, amit Perló úr mondott, ugye a tartósági adatokat figyelembe kell venni, de persze az eredeti előadásomat nem tudtam teljes mértékben eh, ismertetni. Nyilvános eh, adatok eh, rendelkezésre állnak a tartóságról, tehát a legtöbb adat az tartós adat, csak ezeknek az adatoknak is tartósan kellene fennállniuk. Köszönöm. Yes, I, I try to be very fast about it megpróbálok nagyon röviden fogalmazni, a manipulálás, a bütykölés, itt most a mópedekről beszélnék, nem feltétlenül a, a robogokra gondolok itt, a fele a motoroknak móped Franciaországban. A tuningolás, bücskölés nem feltétlenül jár rosszabb kibocsátással, de nagyon hangos motorokat eredményez. És persze a rendőrség is felléphetne, nem mindig lép fel ellene. mi úgy becsüljük, hogy több mint 50%-át a mopedeknek megbücskölték 2006-ban, 2007-ben 60%-os volt ez az arány. Sok módja van annak, hogy megnehezítsék ezeket a manipulálásokat, a két ütemű karburátoros motorokat nagyon könnyű módosítani, az AECC statisztikáknál azt látjuk, hogy az elektronikus injektoros motorok nagyon jó kibocsátást produkálnak, és persze sokkal nehezebb manipulálni őket is. A négy üteműek ö, teljesítmény korlátozását is nehezebb manipulálni, mint a két üteműekét. Azt hiszem, hogy csak ennyit tudnék hozzátenni itt. Szeretnék köszönetet mondani az összes szakértőnek, akik eljöttek, megvannak a hozzáférhetőségi adataik, úgyhogy eh, aki szeretne észrevételt fűzni az elhangzottakhoz, azoknak feltesszük a websájtra ezeket a hozzáféréseket. Philip Jean eh, úr nem fog tudni mindenre reagálni, ettől függetlenül köszönöm, hogy eljött a meghallgatásra, és szeretnék alkalmat adni neki, hogy bizonyos kérdéseket megvilágítson a bizottság javaslatában, és aztán Van Kamp úr fogja lezárni a meghallgatás. Filip Zsanú, tessék! Köszönöm, elnök úr. Ma azért jöttünk, hogy meghallgassuk önöket, meghallgattuk önöket, sokat tanultunk, konstruktívabban tudunk így részt venni majd a következő vétákban. Négy dolgot említenék, négy kérdésre reagálva. ABS költsége, a kibocsátás, biztonság, ABS költsége, természetesen gondolkodtunk rajta, a hatástanulmány elkészítésekor sajnos nem állt rendelkezésre pontos adat arról, hogy mennyibe kerül az EBS a különböző termékek teljes skálája esetében, úgyhogy átlagot vettünk figyelembe, egy átlagos járműtípust. Minket úgy tájékoztattak, hogy három az egyhez az aránya a költségnek és a haszonnak. Persze nagyon nagy skáláján érvényesülnek ezek a hasznok a termékeknek. A második kérdés a közlekedésbiztonság és a magatartás, a viselkedés összefüggése. Természetesen a vezető viselkedése nagyon nagyban kihat a közúti biztonságra. A balesetek elkerülése volt a fő szempont a méréseknél, és akár hogyan is viselkedik a vezető, lehet javítani a baleseti statisztikákat. A harmadik dolog a kibocsátások kérdése. Van egy meglepő tény, de a részecske kibocsátás eljárművek esetében nagyon magas. Ezt nem szabad vék alá rejteni. A legjobb megközelítés pontosan az, hogyha a forrásnál kezeljük a kérdést, a szénhidrátoknál, és ezt fogjuk tenni a javaslatban. Az utolsó dolog pedig az időzítés, a menetrend, többen említették, két dologra kell itt gondolni. Igaz, hogy a tanács munkacsoportjában némi késlekedés van, de részünkről mindent megteszünk. Biztosíthatom önöket, hogy értelmes vita folyjon, és hogy sikerüljön olyan eredményt kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy a parlamenti cselekedhessen, illetve tájékoztatjuk mindig a parlamentet. A második dolog a komitológiai menetrend. Tisztában vagyunk vele, hogy határidőket kell majd meghatározni a komitológiára. A bizottság kötelezettséget tud vállalni arra, hogy a komitológiai szövegek időben elkészüljenek, és felkészülhessen minden szerepvállaló ebben az ágazatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eljött és köszönöm, hogy meghallgatta az elhangzott szempontokat a komitológiai kifejezés mindenkit megrémít itt Brüsszelben, de alapvetően azt jelenti ez, hogy olyan területeken, ahol folyamatosan frissítésre van szükség, és a szakértőknek kell ezt elvégezni, a parlament is betekintést kap, és gondoskodhatunk arról, hogy a szakértők nem haladják meg a hatáskörüket, legalábbis én így értelmezem a komitológiát, most pedig egy rövid zárásra megadnám a szót Vandekamp úrnak, megköszönve, hogy megszervezte ezt a ma délutáni nagyon érdekes meghallgatást. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. 7 órakor már egy aszem vacsorán kell, hogy részt vegyek, és körülbelül 30 percre van a negyedik emelettől a földszint, lehet, hogy robogóval kellene menni, de néhány perc múlva mindenképpen be kell zárnunk ezt a meghallgatást. Csak négy észrevételem lenne először is. Köszönöm szépen, különösen de Vries kollégának, illetve saját asszisztensemnek, Annette The Fleece-nek, hogy ezeket az érdekes embereket meghívták, hogyha felrobbantanák ezt az épületet ma este, akkor húsz évre leállna a motorkerékpár szektor. Köszönöm mindenkinek, hogy itt van. A bevezetőmben már a fontos témákat megemlítettem, folytatjuk a gondolkodást, az eszmecserét, néhány hét múlva ö, bemutatjuk a jelentéstervezetünket, és akkor újra hozzászólhatnak, majd észrevételeket tehetnek önök. Egy fontos kérdés van, Ben Lange kérdése, vagyis, hogy mennyit engedjünk át a komitológiának. Úgy gondolom, hogy sokat kell átengedni, mert nagyon szakmai ez a kérdés a politikusoknak, a magamfajtáknak, de majd meglátjuk, mert időközben mi politikusok is oda kell, hogy figyeljünk a szabályozás fő szempontjaira. Minden esetre az elkövetkező hetek során meglátjuk, hogy mit végezhetünk el mi politikusok, és mit adhatunk át a komitológiának. Köszönöm szépen! Köszönöm! Well, thank you very much indeed. Uh... Köszönöm szépen, mindenkinek köszönöm, hogy eljöttek, részt vettek. Köszönöm a e, látogatóknak a részvételt, illetve köszönöm az interneten bennünket, követőknek is, hogy meghallgattak. Mindenkinek kellemes e, estét kívánok. Április 11-én hétfőn ül össze három órakor legközelebb szakbizottságunk. Köszönöm.